Okay, colleagues and others present, I suggest we start. Azt javaslom, hogy kezdjük. Nem vagyunk itt túl nagy számban ma délután, de hát ugye a minőség számít, nem a mennyiség, ez mindig is így van. Nagyon örülünk, hogy ma itt van körünkben Götz úr. Minden évben eljön, és beszámol az kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központjának évi jelentéséről. Önök is megkapták ezt a 2013-as jelentést. Vannak online interaktív eszközök, ezek kísérik a jelentést, és ezeknek a segítségével Megismerhetünk részletesebben olyan kérdéseket, mint például a nagy kockázatú kanabisz használat, kokainnal kapcsolatos esetek, új pszichoaktív drogok, hepatitis C és országspecifikus áttekintések. Ezek után át is adom a szót Götz úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma ismét, és beszámolhatok az MCDDA 2013-as jelentéséről. Örülök annak is, hogy idéntől kezdve már hat hónappal korábban elkészül az elemzésünk. Erre szükség is van, ha lépést akarunk tartani a gyorsan változó jelenségekkel. Hogy az Infeld asszony erre utalt, integrált eh, jelentés csomagban tesszük közzé a jelentésünket. Remélhetőleg ez összhangban van a célközönségünk és a politikusok eh, folyamatosan változó eh, igényeivel. A plusz online lehetőség lehetővé teszi az önök számára, hogy minden információhoz hozzájussanak. jussanak Önök előtt ott van a jelentés, ami az egész csomagnak a központi eleme. Ez összefoglalja az európai kábítószer helyzetben bekövetkezett változásokat, és Európának az erre adott válaszait. A heroinnal kezdeném. azt látjuk sok kábítószer esetében, hogy az elmúlt évtizedekben stabilizálódott a helyzet, vagy akár csökkent is a fogyasztás. A heroin, amely sokáig központi probléma volt, veszít a jelentőségéből. Ez úgy következett be, hogy eközben drámai módon megnőtt a kezelések lehetősége, az általam csökkentésbe is sokat fektettek be világszerte, és a legfontosabb kábítószercsempész útvonalakat egyre inkább megpróbáljuk ellenőrizni. A morbiditás és a mortalitás tekintetében azért a heroinra esik még mindig a legnagyobb halálozási és betegségi arány Európában de ez is változóban van. A legfrissebb indikátorok itt már csökkenést jeleznek. Például eh, csökken az új eh, kereslet a heroin kezelésekre, kevesebben eh, adják be a heroin injekcióval, kevesebb a túladagolás miatti elhalálozás, és azt is látjuk, hogy a heroinhoz kapcsolódó bűncselekmények száma is csökken. A heroin, el, heroin kínálat csökkenésével párhuzamosan a kereslet is csökken. Helyettesítő kezelések nagy számban igényelnek, 1,2 millió összes drogkezelésből egy 700 ezer esik a heroin helyettesítőkre. Egyre nagyobb az érdeklődés a puprenofin iránt, ami egy helyettesítőszer. És a becsléseink szerint Európa heroin használóinak a fele valamilyen szubstitúciós terápiában részesül. Ez nem csak az egészségüknek hasznos, hanem ennek segítségével a függőségtől is könnyebben meg tudnak szabadulni, és ezzel a piacról a kereslet nagy részét el tudtuk távolítani. A kezelésbe, ártalomcsökkentésbe eszközölt befektetéseknek köszönhetően Európa most már jelentős mértékben előre lépett az AIDS hív elleni küzdelemben is. Hosszú távon Európában áll, folyamatosan stabilan csökken az éces esetek száma 2004 óta, de 2011-ben ez a lefelé mutató tendencia megállt, és kicsivel megugrott az új fertőzések száma, elsősorban Romániában és Görögországban bekövetkezett eh, járványos felbukkanásnak köszönhetően. Ez Európa, Európában az injekcióval alkalmazó drogosok körében a hepatitis C esetek száma nőtt meg. Hogyha nem kezelik, akkor ez a betegség nagyon súlyos problémákat, akár halált is okozhat. Európában az injekciót alkalmazók 18-80%-a fertőzött hepatitis C-vel az ország függvényében. Egyre több új kezelési mód áll rendelkezésre a hepatitis C gyógyítására. Most rátérnék a kannabiszra. Ez Európában a legszélesebb körben alkalmazott és a legellentmondásosabb kábítószer. Kannabisz kínálatban változások következtek be, a szintetikus drogok területén is hasonló tapasztaltunk. Itt például a lehető legközelebb került a kínálat a fogyasztáshoz. Kanabisz két formában fordul elő, marihuána vagy has is ez a két forma. Azt tapasztaltuk, hogy a piacon egyre több a marihuána, és 2010 óta már a második évben több a marihuána használó, mint a hasis fogyasztó. A kanabisz helyi előállításának több formája is van, lehet, hogy az erkélyen, egy virágcserében termesztik a vadkender, de vannak egészen nagy ültetvényszerű kanabisz ültetvények, és ez egyre jobban összefügg a kábítószer csempészettel és a bűncselekményekkel valamikor az életük során a beszések szerint 77 millióan használtak kanabiszt az elmúlt években, 15 és 34 év közötti fiatal felnőtteknek mint egy a fele. De a mind napi 3 millió, á, mind, millió napi kanabisz fogyasztóval van a legtöbb problémánk. A kanabisszal is sok rendellenesség jár együtt, a kanabisz miatt kerülnek először legtöbben orvos kezébe. Hol tapasztaltuk a legtöbb változásokat az európai helyzetben? Véleményem szerint dinamikusabb, komplexebb és nagyobb kihívás jelentenek a szintetikus drogok. Vagy az intenzív és drogfogyasztás helyett most már egyre többen többféle drogot használnak egyszerre. Különösen a szintetikus drogok és a serkentő szerek területén különböző formákban, akár ittal, akár tabletta formájában, több sokféle formában történik a, a kábítószer fogyasztás. A szintetikus serkentőszerek az Ecstasy-nél 1,8, amfetamin 1,7 millió eh, fiatal felnőtt élt ezekkel a szerekkel. Országonként eltérő, hogy melyik a legnépszerűbb szer. Általában észak-európai országokban több amfetamint eh, fogyasztanak, kokain pedig inkább déli és a nyugati országokban eh, preferálják. 2008-ban volt a csúcs év a fogyasztás területén, azóta csökkenést tapasztalunk. Vannak, eh, van kis számú ország, elsőben Spanyolország és az Egyesült Királyság, ahol a, kokain a legnépszerűbb, és itt már sok országban nem voltak szignifikáns változások. 2008 óta egyre kevesebb kábítószert fogaltak le, ez összefügg az kereslet csökkenésével is. Már 2006 óta a kokain lefoglalások mennyisége csökken, tulajdonképpen ebben az időszakban a felére csökken. Az amfetamin használata stabilizálódott Európában az elmúlt években, és ugyanez vonatkozik a e, kábítószer e, lefoglalásokra. Viszont az amfetamin piacon azt tapasztaljuk, hogy egyre több a probléma. Korábban Európában ez csak alapvetően Csehországban és Szlovákiában használták a amfetamint, de most már bár nem mindenhol szerezhető be, összehasonlítva más ilyen szerekkel, azért eh, egyre több eh, országban használják. Eh, tudjuk, hogy ez gyorsan, nagyon súlyos károkat okozhat a népegészségügyben. Hogyha az egész szintetikus drogpiacot nézzük, sok az innovatív termék, szintetikus előállítás folyamatosan megújul, a bűnüldöző szervek a prekurzorokra koncentrálnak, és ez bizonyos fokig sikeres erőfeszítésnek is bizonyult. De itt egy macskaegér játékot látunk. A prekurzorok és a preprekurzorok elég egyre e, nagyobb változatosságban kerülnek előállításra, és eh, ezzel a kábítószer előállításának is lendületet adnak. Az extazi különösen jól példázza ezt. Az anti tartalmazó tabletták eh, a bűnüldöző erőfeszítéseknek, a PMK-ra irányuló erőfeszítéseknek, tehát a prekurzor visszaszorításának köszönhetően visszaszorult. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy egyre könnyebben hozzáférhetővé váltak más szintetikus szerek, miután jobb technológiákkal szintetizálják, vagy jobb módszereket alkalmaznak az előállításnál, és ez a fiatalok számára a jövőben nagy veszélyeket jelent. Mik a legújabb fejlemények? Azt hiszem, hogy nagyon nagy kihívás előtt áll a kábítószer elleni küzdelem az új pszichoaktív drogok megjelenésének köszönhetően. Ezek az anyagok időnként az illegális piacon lennek jelen, időnként pedig legálisan alkalmazzák őket helyettesítő szerként. Bár nagyon keveset tudunk a biztonsági profilról, sok kísérletet teszünk. Tavaly 73 új anyag jelent meg a piacon, és összesen 203 szer van benne a rendszerünkben, tehát amiket figyelünk. Egyre több anyag jelenik meg, egyre obskurusabb vegyületcsoportok jelennek meg a piacon, és új szintetikus kanabis, kanabis származékokat most már a kanabis alternatív szerekként értékesítik, általában ilyen stimulánszerekkel együtt. Az elmúlt nyolc hónapban két anyaggal, az Emma-val, a metamfetaminnal kapcsolatban készítettünk tanulmányokat, és az 5AT-vel kapcsolatban, ami egy bonyolult vegyület, egy még függőben van, hogy ezt legális vagy illegális szernek minősítsük-e. Már több mint öt fiatal halállal összefüggésben ezzel a két új szerrel, tehát ez is jelzi, hogy milyen nagy veszély ez. Amikor a fiatalok ilyen obskurus és ismeretlen vegyi anyagokat fogyasztanak, amelyek egyre nagyobb sebessége jelennek meg Európában, az mindig veszélyt jelent. Az országok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 ezen a területen tehát hatékonyan kell viselkednünk, és a veszélyes termékekre kell választ adni Európának, a korai jelzőrendszerekre is figyelnie kell, de ugyanakkor jobban is teljesíthetnénk. Az Európai Bizottság jelenleg egy jogszabálytervezetet készít elő ez a mechanizmus megerősít érdekében. Hölgyeim és uraim, hagyj fejezzem be az új EU kábítószer stratégiáról mondottakkal. Ez egy új eh, helyzetre válaszol, melyet a globalizáció és a technikai innováció is meghatároz, hiszen továbbra is vannak olyan <clears throat> opiát és stimulát, stimuláns felhasználók és kannabisz felhasználók, akik nagy problémát jelentenek, és az ő, ő nekik kell az intervenciós erőfeszítéseink homlokterében állniuk. Sok szempontból Bízhatunk benne, hogy Európa szakpolitikai intézkedései er- hatékonyak lesznek. Ugyanakkor optimizmusokat realizmussal kell, hogy vegyítsem, hiszen sok mindent elértünk, de sok probléma velünk marad, és új kérdések merülnek fel, tehát nem dőlhetünk hátra, különösen nem ezen nehéz gazdasági időkben. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy az európai 2013-as kábítószer jelentésben található tapasztalat azt mutatja, hogy meg kell osztanunk a tapasztalatokat egymással, hiszen csak a koordinált fellépés során tudunk hatékonyak lenni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy jövő hónapban megkapják tevékenységünk általános jelentését a 2012-es évről. Ez a jelentés eh, a Management Boardunk előtt írásos anyagban eh, van, eh, ők fogják elfogadni, és hogyha gondolják, akkor bemutatom önöknek ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gölc úr. Hárman kértek szót, és magam is szót kérek majd. Romero Lopez, Szippel asszony, majd Morvai asszony, először Romero López asszony. Kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni a, a kábítószer megfigyelő központ igazgatójának, hogy eljött, köszönjük neki a jelentést, a beszámolót, melyet adott. Nagyon um, aktuális volt ez a jelentés, és sokkal aktuálisabb, mint a korábbi jelentések, amelyek nem voltak ennyire aktualizálva. Ez a mostani jelentés egy olyan jelentés, amely aktualizált adatokat tartalmaz, és ilyeténképpen igen fontos számunkra és hasznos is. Abból a feltételezésből indulok ki, hogy a kábítószer problémája társadalmunkban egy közegészségügyi probléma hiszen az állampolgárok, az emberek egészségéről van itt szó. És minden, ami a kábítószer kereskedelemmel összefügg, hiszen ez nem csak a kábítószer kereskedelmet fedi le, hanem emberkereskedelem és egyéb szervezet bűnözői formák is hozzátartoznak. Tehát mindezeket a kérdéseket, a kérdések kezelését talán éppen a megfigyelő helyen kellene megjeleníteni, illetve hogy nem a bűnöldözési kérdésekkel talán nem a megfigyelőhelynek, hanem inkább más szerveknek kellene foglalkozniuk, vagy mégis szélrevezető volna, hogy a megfigyelőhely az egészségügyi problémát és más kérdéseket egyben lássa, láthatóvá téve, hogy a stratégiának kik a kedvezményezettjei, kik a legveszélyeztettebb célcsoportok, mely intézkedések a legcélra vezetőbbek. Jó volna ezt egy helyen látni tehát. Az elmúlt években az elmúlt években tehát a kábítószer fogyasztókkal, a kábítószer csempészekkel öm, együtt foglalkoztunk. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy most már megmondjam, hogy a kábítószer megfigyelő központ sokkal inkább az egészségügyi dimenziókkal kellene, hogy foglalkozzon. És arra volnék kíváncsi, hogy a kár csökkentési dimenzió, vagy a kár megelőzési dimenzióban mit tettek az egyes országok, értékelték-e már európai szinten azt, hogy az egyes országokban melyik a leg, melyek a leghatékonyabb kárcsökkentő programok, társadalmi vagy a konkrét függők tekintetében is. Hogy néz ez ki lebontva? A legsúlyosabb kábítószerekre nézve, mint a heroin, meg a kiváltó kábítószerekre, heroin opiátokat kiváltó kábítószerekre is. Tudjuk-e, hogy hogyan néz ki ez a jelenség az úgynevezett puha kábítószerek tekintetében? Másik kérdésem pedig a túladagolásból eredő halálesetekre vonatkozik. Azt mondta, hogy csökkent az overdose vagy túladogolásban meghaltak száma. Tudjuk ennek az okát, hogy ez miért van így? Lehet, hogy azért egész egyszerűen, mert kevesebb heroin fogy. Ezzel ez összefügg vajon? Összefügge tehát az, illetve tudhatjuk-e azt, hogy a különböző közegészségügyi programok, melyet a tagállamokban indítanak, járultak-e hozzá ahhoz, hogy csökkent a halálos esetek száma, vagy egyszerűen csak kevesebb, kevesebb anyag van a piacon. Végezetül még az új anyagokra kérdezek rám. A sajtó gyakran cikkezik erről, arról, hogy a kábítószer gyártók igyekszenek azokat a joghézagokat betölteni, amelyeket a szabályozók tartalmaznak, és új um, száb, kábítószereket dolgoznak ki amelyeket még a listák nem tartalmaznak. Tehát kvázi nem tiltottak, de hát teljesen abszurd mégiscsak, hogy egy évet kelljen arra várnunk, hogy aktualizáljuk ezt a listát. Ezt a listát. Miközben pedig az egyes hatóságok nagyon gyorsan kommunikálnak egymással, pontosan lehet tudni, milyen új anyag jelent meg a piacon, mi ez az új molekula, azonnal a listára lehetne venni ezeket az anyagokat, máskülönben a bűnöldöző hatóságoknak tökéletesen lehetetlen, hogy itt fellépjenek, hogy egy évet kell várniuk. És persze, hogy aztán meghalnak az emberek az új anyagoktól. Köszönöm szépen. Zipel asszony, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézését szeretném kérni, hogy az előadást magát nem tudta meghallgatni, de két-három konkrét kérdést fel szeretnék tenni, amelyek a múltban nagyon fontos szerepet játszottak, és Jelenleg is a médiumok cikkeznek róla. Jelesül, hogy a kábítószereket egyre inkább szintetikus kábítószerekkel helyettesítik. Első kérdésem. Lehet-e valami általános kijelentést tenni a tekintetben, hogy a szintetikus kábítószerek közvetett hatásukban, illetve a későbbi függőség tekintetében erősebbek-e, mint a természetes kábítószerek? Avagy pedig Mondhatjuk-e azt, hogy e tekintetben valami különbség van a két kábítószer típus között? Másik kérdésem. Várható az, hogy ezek a szintetikus kábítószerek más ne, természetes kábítószereket kiszorítanak, vagy pedig ez egy extra piacot jelent, azaz azt jelenti, hogy nő-e a kábítószer fogyasztók száma. Harmadik kérdésem pedig az, hogy azáltal, hogy egyre több kábítószer szintetikus kábítószer, új gyártási és kábítószer terjesztési struktúrák jöttek el létre, és ha igen, hogyan hat ez ki a bűnöldözési térke, a bűnözés térképre, illetve hogy mennyiben működnek önök együtt a bűnöldöző szervekkel az egyes tagállamokban. Köszönöm szépen, Morvai asszony! Köszönöm szépen! A politikailag egyik leg legnagyobb kihívást jelentő kérdés a jelentésben a 12. oldalon található, amely a kannabiszról szól. Ez az a kábítószer, amely nagy megosztottságot jelent, hiszen vannak országok, ahol a kannabiszt megkülönböztetők a többi anyagtól a kábítószer politikában. A jelenlegi kutatás és a jelenlegi tudásunk alapján Mit gondol erről? Jogos-e ez a megközelítés, vagy nem jogos ez a különbségtétel, hiszen minnyáján tudjuk, két különböző megközelítés van a, KB, a cannabis felhasználás kapcsán. Az egyik az úgynevezett liberális megközelítés, amely azt mondja, a cannabis, szóval nincs semmi baj, nem veszélyezteti az egészséget, és végképp nem alakít ki függőséget az államnak nincs legitim érdeke abban, joga arra, hogy beavatkozzon a cannabis felhasználásba. Magyarországon ismert írók, politikusok jelennek meg a nyilvánosság előtt, szerepmodellek kvázi, akik a szabadság és a felszabadítás eszközeként, szimbólumoként hivatkoznak a fűre, a cannabiszra. Másrészt a jelentés 54. oldalán pedig eh, a cannabis kezelés eh, multiple approachról, több oldalú megközelítésről beszél, ahol olyan orvosi kezeléseket eh, sorolnak fel, amelyek a cannabis felhasználók számára kínálnak. Hát ez nagyon új, sok tinédzser számára is a hazámban. Mondva, miről beszélnek? a kannabisz felhasználók számára orvosi kezelés. Hát miért volna szükség orvosi kezelésre, hiszen a kannabisz csak ellazít, teljesen természetes termék, egy szoft, egy puha kábítószer, miféle orvosi problémák számolha, származhatnak a kannabisz felhasználásból, és miért volna bárkinek szüksége arra, hogy a fű miatt, a kannabisz miatt kezeljék. Hogy áll tehát a kutatás? Mit tudunk a kannabiszról, kérdezem öntől, a kannabisz hatásáról, mind a fizikai, mind a lelki egészségre, a pszichológiai egészségre, és mit gondol ön a puha és a kemény kábítószerek megkülönböztetéséről? Jogos ez nem ideológiai szempontból, hanem a kutatás jelenlegi állása alapján. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hogyha megengedik, mivel más nem két szót, akkor én magam szeretném az utolsó kérdést feltenni. Részben, illetve azt akartam megkérdezni, de Morvai asszony szavai is váltották ki ezt belőlem, hiszen mert az egyik olyan ország, amelynek más szakpolitikája van egyes kanabisz termékek használatára vonatkozóan, az Hollandia, és nem egészen úgy van, ahogyan ön leírta, egy kicsit bonyolultabb, kifinomultabb a rendszer ennél, és az utóbbi időben megszigorították a szakpolitikákat az úgynevezett kaffésapokban. A rövid távú eredmények meglehetősen katasztrofálisak voltak. A drog felhasználás növekvőben van, kevéssé ellenőrizhető, az utcán különösen a bűnözők kezébe került, és a jelenlegi kormány nagyon gyorsan úgy döntött, hogy ez nem igazán segít de semmiképpen nem ösztönöznek rá. Azután hallok mindenféle történeteket egy meglehetősen szörnyű új kábítószerről, amelyet különösen Görögországban használnak. Úgy tűnik, hogy ez ahhoz kapcsolódik, hogy milyen a válsághelyzet, illetve hogy mekkora a szegénység és felteszem, hogy a jelentésbe ezt nem foglalta még bele, mert ez meglehetősen friss fejlemény, ez az első kérdésem. A második pedig egy kicsit Romero asszony szavaihoz kapcsolódik ez az éves beszámolót elkészítik. Évente feltesszük mi is a kérdést, hogy az eredményeket mérik-e, a különböző szakpolitikák eredményét, hatását egyes országokban, egyes népességcsoportokra nézve, illetve kábítószer kategóriákra mérik-e. Mert valamennyien gyorsan egyet tudunk abban érteni, hogy a kábítószer használat az egy rettenetes dolog, csak abban kell megállapodnunk, hogy melyek a legeredményesebb, leghatékonyabb szakpolitikák ha másnak nincsen égető kérdése, akkor Götszónak adnám át a szót, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy meglehetősen érdekes kérdéseket kaptam. Órákig tudnék válaszolni, de igyekszem észszerű keretek közé szorítani a mondandómat. Romero López asszony kérdésére válaszolnék elsőként. Említette, hogy főleg egészségügyi probléma, kábítószer probléma, én úgy gondolom, hogy a tagállamok többsége ezt így látja ugyan, de ugyanakkor bárhogy is szervezik a kábítószerügyi koordinációt, és vannak eltérések az utóbbi tíz évben, a rendészeti szintről a tagállamok többségében egészségügyi kérdésé vált. És ugyanakkor meg kell mondjam, hogy mindig látni kell az érem mindkét oldalát, és nyilván a mi mandátumunk az az illegális kábítószer használat minden vonatkozására kiterjed, a rendészeti vonatkozásra is, tehát ezzel is foglalkozunk, és kínálati jelzőrendszeren dolgozunk, hogy jobban áttekinthető legyen, illetve hogy jobb sztenderdek álljanak rendelkezésünkre, és időben jobban lássuk a helyzet alakulását, ami pedig a szervezetünk működését illeti. A 20%-a felhozatali oldal, illetve 80% az igény oldal kezelése, ami az ártalomcsökkentést illet, illetve hogy értékeljük -e ezt. Lehet azt, hogy kérdésére tudom mondani, hogy a nemzeti szakpolitikák értékelésére nincs felhatalmazásunk, ez a parlament dolga. 2006-tól él egy rendelet, ami 2007. január 1-től hatályos, és a szakpolitikai értékelést lehetővé teszi, de a tagállamok ezt nem akarták. Tehát a jelen mandátumunk ott ér véget, a hatáskörünk odáig tart, hogy a tagállamok számára önértékelő eszközöket dolgozunk ki, de a szakpolitikákat önmagukban nem értékeljük, hanem a meghozott intézkedéseket értékeljük, elemezzük, és ez fontos eleme a munkánknak a kommunikáció, a tájékoztatás, főleg az internet segítségével most már nagyon hatékonyan működik, és a honlapunkon a legjobb gyakorlatokat, illetve a működőképes projekteket igyekszünk bemutatni. Mi az, ami bevált bizonyos körülmények között, mi az, ami nem, vagy kevésbé vált be. És az országok jogszabályai ennek alapján fejlődhetnek, és persze bizalmas alapon, egyedi szaktanácsot is adunk. Nehéz azt mondani, hogy az átom csökkentésben, vagy kezelésben, megelőzésben, a társadalmi integrációban melyik ország a legsikeresebb. Ez az országok helyzetétől függ, és az országok is szerepelnek a honlapunkon, különböző elemek vannak kiemelve, de hogy a kanabisz hátam csökkentésében melyik ország, A ország a jobb, vagy B ország, azt nem tudom megmondani. Ahhoz külön szakinformációkkal kellett, neked nem hoztam. És ami pedig a túladagolás megelőzésére vonatkozó kérdés, ami ezt illeti, természetesen. A helyettesítő kezelés az átomcsökkentésben nagyon sokat segít. Európában egyre inkább azt látjuk, hogy a naloxont használják, ami egy antagonista, és a túladagolás okozta halált meg tudja előzni. Hogyha valaki túladagolta magát, és időben kiderül, kórházba kerül, naloxont kap, és manapság ez egyre terjedőben van. főleg heroin fogyasztók esetében, illetve családi körben, vagy konkrét élethelyzetekben egyes országok elkezdték a családtagokat, vagy barátokat, illetve a függővel együtt élőket ellátni naloxonnal túladagolás esetére, és ez már is nagy mértékben csökkentette a túladagolásból adódó haláleseteket, és különösen veszélyes az a szakasz, amikor börtönből szabadul egy heroinista például. Tehát valaki, aki intravénásan a börtönben kezdi használni a heroint, börtönön kívül könnyebben jut hozzá az, az adagjához, és aki egy ideig nem jutott heroinhoz, egy normál adagtól is mellékhatások pontosabban túladagolhatja magát a normál adaggal is, hogyha a börtönben közben leállt róla egy időre. És nem csak a kínálati intézkedésekkel, hanem elsősorban az átomcsökkentő intézkedésekkel lehet ezt a területet kezelni. És aztán az új molekuláknak a listázására vonatkozott egy kérdés. Örülnék, hogyha egyik napról a másikra fölkerülhetne a lista, hogyha megtaláltuk. Sajnos nem így van. Hogyha a piacon egy új molekulával találkozunk, akkor sokszor nem tudunk róla eleget, illetve általában az esetek többségében egy legális molekuláról van szó. Tehát nincsen ENSZ listán, nincs európai tiltólistán, tehát ez egy legális anyagnak számít. És alapos indokkal lehet csak elemezni. Nincs felesleges laborkapacitásunk, az ügynökségnél ez egy komoly probléma, és érdemes figyelembe venniük, amikor a közeljövőben új jogszabályokról tartanak vitákat, a kockázat elemzésről, illetve a korai figyelmeztetés és a pszichoaktív anyagokról adott mm, korai riasztások, valamint a kockázatértékelés szempontjából el kell mondjam, hogy nincsenek referencia bázisaink, tehát nehezen tudjuk nyomon követni, hogy mi az, ami új anyag, mi az, ami már létezik. Tehát nem következik automatikusan abból, hogy megtaláltunk egy új molekulát, hogy be is tiltják, mert könnyen lehet, hogy azt használják más célra, például gyógyszer hatóanyagként, vagy esetleg tisztítószerként. Tehát először a vegyi anyagok ügynökségével, aztán az hatóságokkal kell ellenőrizni, hogy ők hogyan sorolják be az adott molekulát. Az Europollal egy közös jelentést készítünk, és általában mi szoktunk megkapni a kockázatértékelésnek a feladatát, ami több hónapot vesz igénybe, és annak ellenére, hogy a világ egyik leghatékonyabb eljárását követjük, mégis túl lassúak vagyunk a két említett anyag túladagolásos haláleseteinek a száma a 21, illetve a 25, úgy gondolom, hogy messze túl magas, csak sajnos jó lenne még gyorsabban lebonyolítani az eljárás, de egyelőre nem ez a helyzet. Szippel asszony, válaszolhatok angolul? Szippel asszonynak azt mondom, hogy általános hatásaira nem beszélhetünk a szintetikus kábítószereknek. A jelentésünkből látható ez, nem is tudom, hogy öt vagy hat különböző csoportba sorolhatjuk a szintetikus eh, anyagokat, de még a csoporton belül is egy kis módosulás a molekulának egészen más eredményekhez vezet. A 4 m át említettük, az egy amfetamin típus, és nincs rá garancia, de meglehetősen bizonyosak vagyunk benne, hogy ez egy véletlenül keletkezett anyag, mert az 11 point általános anyagként értékesítették, és az egyik prekurzor anyagból állt elő véletlenül, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a terjesztője se tudhatta, hogy ez nem normál amfetamin. Aztán a kanabi, kanabinoidokról szólva, a tavaly 73 anyagból 13 volt kanabinoid, különböző cannabis típusú hatásokkal járó vegyületek állnak ennek a hátterében. Aztán az ismert anyagoknak a helyettesítése, illetve ezeknek a kiváltása történik-e, vagy pedig ezek kiegészítéseképpen használják őket. Azt mondhatnám, hogy a heroin, kokain, illetve a cannabis esetében stabil a helyzet annyiban, hogy csökken a használatuk. Ez jó hír. És az összes többi fejlemény az új oldalon, ezeket tekintve nem mondhatnám, hogy az emelkedés nagyobb, mint a csökkenés a másik oldalon, de ez inkább csak egy tipp, és nincs erre statisztikánk. Tehát a kábítószer probléma azt mondhatnám, hogy Európában nem növekszik, hanem bizonyos fokig jobban ellenőrizzük, illetve dinamikusabbá vált, mert sok új irányba indult el, új típusú veszélyekkel. Ami a csempészetet illeti, a csempész útvonalak egyre inkább globális szinten követendők, természetesen a rendészeti szervekkel együttműködünk, az Európol az egyik legközelebbi partnerünk, aztán a CEPOL-lal együttműködünk, képezzük a rendőröket, az ensz illetve a különböző nemzeti partnerekkel, az USA-val, Oroszországgal, Ausztráliával is folyik együttműködésünk. Tehát vegyük példaként a szintetikus kanabinoidokat, többen közülük, illetve más anyagok Kínában, Indiában készülnek, és Európába így kerülnek be. Túl kicsik vagyunk, mint ügynökség ahhoz, hogy nyomon tudnánk követni az összes csempész útvonalat, illetve a kereskedelemnek a bonyolult módozatait. A szervezet bűnözés inkább a pénzkeresésre összpontosít, és nem annyira az választék érdekli, tehát a, a profit termelés, és semmi más nem áll a szemük előtt Morvai asszonynak a kérdésére a kanabisz, illetve más anyagok közötti különbségek és a kemény, valamint a puha anyagok közötti különbség. Mi nem használjuk ezt a kategóriát, mert úgy gondoljuk, hogy ha veszélyes, vagy kevésbé veszélyes, az lehet egy megkülönböztetés, a másik pedig a fogyasztásnak a jellegzetességei, körülményei. Tehát mondhatják azt, hogy egyes országokban a kanabiszt puha kábítószernek tekintik, de 3 millió napi felhasználója van a pszichoszociális problémákkal, és ők függők nem testi értelemben, hanem lelki értelemben. És ezért fontos, hogy pszichoszociális kezelésbe bevonjuk őket. Nem más típusú kezelésbe, de a pszichoszociális kezelésre szükség van. És ez a 3 millió felhasználó, ez valóban aggasztó szám. 77 millió használta már valamikor az életében, illetve 85 millió európai eh, használt életében valamiféle kábítószer típusú anyagot. Tudjuk, hogy az, aki mondjuk egyszer vagy ötször használta az életében, és 30 év feletti tudjuk, hogy ez egy múltbeli epizód, és eh, ez nem igazán probléma az ő esetükben. A napi rendszeres felhasználókkal van probléma, akik fizikailag is függővé válnak ezektől az anyagoktól. Azután a megközelítések tulajdonképpen nem is térnek el annyira Európában, mert azt mondjuk, hogy egyes országok liberálisabbak, más országok kevésbé liberálisak, de a kábítószer csempészet vonatkozásában egyik ország sem liberális, ezt fontos leszögezni, és vannak eltérések. hogy a kanabisz minden tagállamban illegális szernek hasz, számít, és vannak olyan esetek, amikor kisebb mennyiségre a rendőrség nem tesz semmit, illetve nem reagál. Tehát ilyen értelme vannak eltérések, de nem nagyok ezek. Portugália irányítja a leg konzekvensebben az egészségügyi ellátásban felhasználókat, még kis mennyiség esetében is mondjuk 10 adat esetében is, hogyha a rendőrség egy ilyen esetet felderít, akkor egészségügyi kezelés lesz a következménye, az egészségügybe terelik a felhasználót, és hogyha ez nem működik, akkor kerül vissza az igazságszolgáltatási keretekbe, vagy a, a bűnügyi útvonalra, akkor terelik a cannabis esetében inkább a, az észak- és dél-amerikai területek, országok szorgalmazzák a, vitát, és a, a honlapunkon látják, hogy 11 különböző témát emeltünk ki a jelentés mellett, az egy plusz téma, és a jelenlegi helyzetet két amerikai állam esetében, illetve Uruguay esetében hasonlították össze a jogszabályváltozásokat, így elemzik. Ott legalizálják a kanabiszt, ami persze azt jelenti, hogy nem szabályozatlanul, hanem ellenőrzött, szabályzott környezetben mert attól, hogy engedélyezett a dohány például, nem azt jelenti, hogy ellenőrzés nélkül beszerezhető. Tehát ezt mi igyekszünk nyomon követni, hogy hogy alakul a kanabis liberalizálásnak a sorsa. És felt asszony, most már az ön témánál tartok, a SISA nevű anyag, egy metamfetamin. Említettem röviden, van elképzelésünk, de számunk nincsen, csak egy becslés, hogy a 10%-a az amfetaminoknak, amfetamin és metamfetamin eh, felhasználásban jelenik meg, és ez egy komoly probléma. A Cseh köztársaságban és Szlovákiában komoly problémával találkoztunk, mert 75 éve volt múlt héten a Previtin, 75 eh, éves múlt az elmúlt héten a Previtin, azóta van ott piaci forgalomban, és az embereknek az a stimulálására alkalmazták a nácik. Először katonák kapták, hogy bátrabbak legyenek, rámenősebbek legyenek, és 1970-ig Nyugat-Németországban forgalomban volt, Kelet-Németországban 88-ig, és ez metamfetamin, Previtin a neve, készítményként, és a cseh köztársaságban kapható, illetve Szlovákiában szintén úgy merül fel a probléma, hogy a Previtin nevű metamfetamin eh, okozza a legtöbb problémát a cseheknek például. Mert nem csak fittebbé teszi az embert, vagy egy idő múlva függőséghez vezet, de test és lelki torzoláshoz eh, is vezet hosszabb távon. Az USA-ban már láthattak, illetve a tévében talán ilyen eseteket, mert elég könnyen elő lehet állítani. A metamfetamin Ázsiában, illetve az USA-ban nagyon komoly probléma, és részben Ausztráliában. Európában viszont új jelenség, nem csak a previtin, hanem a por alakú metamfetamin, hanem koncentráltabb formája is létezik már. Crystal Met néven nagyobb koncentrációban eh, lehet kapni, és el is lehet eh, szívni, amit a porral nem lehetne, és így közvetlenül az agyba kerül. És egyre nagyobb méretekben tűnik fel Kelet-Németországban, Bajorországban, illetve Szárszországban és a cseh köztársaságban gyártják, valamint Skandináviában. Törökországról, Görögországról, Ciprusról eh, kaptunk meg információkat, hogy ott is megjelent már, és tudjuk, hogy a cseh köztársaságban folyik gyártás, Skandináviában továbbá, Lettországban, Litvániában is készítik, és az Európai Unióban. Két kiemelt ország, illetve az Unió számára két kiemelt ország, Irán és Dél-Afrika, ahol szintén eh, készül, illetve onnét eh, érkezik és egyelőre nem nagy mennyiségről van szó, de nagyon komoly egészségügyi problémákhoz vezet a fogyasztás. Azt hiszem, hogy itt be is fejezem, és a kérdéseikre szívesen válaszolok. Köszönöm. Thank you. Are there any other... Köszönöm szépen. Van esetleg még valami, amit úgy érzik, hogy muszáj most elmondaniuk? Kérem, hogy röviden, mert még a szokásosnál is kevesebb az időnk, vagy lehet, hogy nem, de azért Kérem röviden. Köszönöm. Az ön véleménye szerint szükség van-e arra, hogy létrehozzunk egy referencia központot, amely elemezni tudja a kockázatokat, és létrehozna egy riasztó rendszert, hiszen ilyesmi most nem létezik. Van ez a megfigyelő központ, rendben van, de szóval szükség lenne egy referencia központra, amely időben riasztásokat adna ki. Lőtsz úr. Hát mi kis ügynökség vagyunk itt Európában, ezt elmondtam, de szorosan együttműködünk laboratóriumokkal, nekünk nincs saját laboratóriumunk, és együttműködünk igazságügyi orvos szakértőkkel is, amennyire lehet. Elmondtam, hogy változnak a jogszabályok, és a bizottság hamarosan előterjeszt egy jogalkotási javaslatot a korai riasztó rendszerre, a bizottság úgy tudom, hogy jelenleg gondolkodik azon, hogy egy közös kutatói központot hoz létre, ez az egyik opció. De hogyha nagyon direkt módon teszi fel a kérdést, én ugyanilyen direkt módon azt mondanám, hogyha lenne plusz forrásunk, akkor nagyon örömmel létrehoznánk ilyet. Csak nem tudom, hogy most, amikor csak megtakarítások vannak, egy fillért nem akarnak adni pluszban az ügynökségnek, hogy most erre lesz-e lehetőség. A bizottság ismeri a problémát, a közös kutatóközpont lehet, hogy egy alternatíva, de még nem látjuk pontosan, mi lesz. Köszönöm szépen, ezzel ezt a vitát lezárhatjuk, és rátérhetünk a következő napi rendi pontra. Okay, last point on the agenda. Az utolsó napi rendi pontunk Schengen. Tegnap a Schengeni Governance Package-ről volt egy magas, magas szintű trialógus, sikerült megállapodásra jutni a csomaggal kapcsolatban a háromoldalú egyeztetésen, és már reggel a Koreper megerősítette, hogy a tagállamok megegyeztek ebben a csomagban. A Schengeni határkódex raportőre, Renata Weber sajnos már nem tud itt lenni, és engem kért meg, hogy olvassam fel a rövid nyilatkozatát. Elégedett vagyok, hogy hosszú és nehéz tárgyalások után, a tanácssal, a bizottságokkal és a tagállamokkal folytatott tárgyalások után, Kérem, hogy talán kívül folytassák a kvaterkázást. Tehát világos szabályokat sikerült elfogadnunk. Az utolsóként alkalmazott meg, megoldásra, amikor is fel lehet függeszteni a Schengeni határellenőrzés megszüntetését. Az én megközelítésem ezzel az érzékeny dossziével kapcsolatban is az volt, hogy szerintem meg kell őrizni a szabad mozgás, hiszen ez az EU egyik legfontosabb vívmánya, írta Weber asszony. Most Coelho urat kérném, aki a Schengeni értékelési mechanizmus raportőre, hogy mondja el, amit erről eh, el kíván mondani nekünk, és utána a képviselők is szólatnak, a bizottság és az elnökség képviselőinek szintén megadom a szót. Weber asszony jelentése a Schengeni Határkódex eh, módosításával kapcsolatban majd a plenáris ülésre kerül. Most először menjünk ezen végig, és utána jön Coelho úr módosításokat fogunk benyújtani a plenárison. Első olvasatban szeretnénk megállapodni a Weber jelentésről. Coelho úr, Coelho úr jelentésével kapcsolatban pedig a Libében még néhány lépést meg kell tenni, miután módosult a jogalap, a Schengen értékelési mechanizmusra vonatkozó szöveget a szerződés 70. cikke alapján fogadják el, ami alapvetően nem e, írja elő a parlament részvételét, de azért reméljük, hogy a tanács konzultálni fog velünk, e, így most elindul ez a konzultációs folyamat, erre a tanács e, már felkért minket, tehát kérte a véleményünket. Coelho úr tájékoztatni fog minket majd erről a vitáról, és majd elmondom, hogy mi a módosítók benyújtásának határide. Akkor először Coelho úr, és kérem jelezze, aki hozzá kíván szólni. Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan elmondta, az ír elnökséggel azaz a tanács képviselőjével sikerült megegyeznünk. Őszintén szólva, nem pontosan olyan megállapodás született, amit a parlament szeretett volna de azért nagyon sok aggályunk rajz választad. Először is a Schengeni rendszer irányítása. Itt sikerült egy Európai Unióra alapozott értékelési mechanizmust elindítani. A szabad mozgás a Schengeni térségen belül egy nagyon fontos érték és hogyha bármilyen illegális ellenőrzést végeznek a belső határon, az hiszen eh, nem bejelentett eh, ellenőrzést, eh, az mindenképpen jogellenesnek minősül. Tehát először is a bizottság most már nem csak megfigyelő szerepet fog betölteni, ez az egyik fontos változás. A másik pedig, hogy az Európai Parlament részt fog venni a döntéshozatal a folyamatban, konzultálni fognak a parlamenttel, bármelyen, bármilyen javaslatot terjeszt elő a bizottság az értékelési mechanizmusra vonatkozóan. Tehát itt a parlamentnek felügyeleti szerepe lesz. A felhívhatja a bizottságot arra, hogy bármilyen kérdést válaszoljon meg, amit a parlament feltesz a bizottságnak és tájékoztatást kap a parlament az egész folyamatról, hozzáférhet az összes releváns dokumentumhoz, mint a Frontex kockázatelemzése, az értékelési dokumentumok, a tagállamok kérdévre adott válaszai, értékelési jelentések, ajánlások. Ez egy nagyon nagy vívvány, hiszen ahogyan tudjuk, a múltban még az értékelési jelentéseket sem kaptuk meg. Magában az értékelési mechanizmusban is sok javulás történt, ami kérésünkre, tehát európai megközelítésre épül majd fel, az európai intézmények eh, működtetik, és nem kormányközi megoldás eh, született, a tanács eh, és az európai parlament képviselői is részt vehetnek ellenőrző missziókban, Lesznek follow-up intézkedések, monitorozás, ellenőrizzük a végrehajtást, konkrétan van egy lehetőség, hogy lehet értékelni akkor is, hogyha a belső határokon valamilyen illegális ellenőrzést alkalmaz valamelyik tagállam, a belső határokra bejelentés nélkül ellen látogatott a bizottság, és a tagállamot csak a látogatás előtt 24 órával kell erről tájékoztatni hatékonyabb lesz az erőforrás felhasználása a Frontex részéről, a kockázatelemzések alapján hatékonyabb lesz az értékelés, a bizottság teljes joggal vesz részt majd a szakértői értékelésekben, megalkotják a szabványokat, amit a normákat, amiket a parlament kimondottan kért. Az értékelési mechanizmusok, mechanizmus alkalmazását ugyanolyan szabályok mentén kell elvégezni minden ország esetében, és végül pontos elemzés készül a Schengeni szabályoknak való megfelelés tekintetében, illetve hogy milyen helyreigazításra van szükség, nem lehet büntetlenül megsérteni a szabályokat. Szerintem ez a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat erősíteni fogja, és ez erősíti azt a fundamentumot, amelyre felépül a Schengeni rendszer. A a Schengeni határkódex módosítása és a határellenőrzés ideiglenes bevezetésének a lehetősége megmarad. Renata Weber jelentésének ez a 26. pontja. Az érintett tagállam döntett erről egy ilyen ellenőrzésről, de ehhez kell az Európai Bizottságnak egy javaslata, és az, hogy ezt a tanács jóvá hagyja. Szerintem előre tudunk lépni, nagy előrépést tettünk a jelenlegi Schengeni szabályokhoz képest, tehát megőriz polgárok szabad mozgásának a lehetőségét. A parlament elfogadta, hogy ne legyen együtt döntés, és elfogadtuk azt, ezt a megállapodást, amit ismertettem. Az árnyék előadóknak köszönöm a dossziéval kapcsolatban végzett munkájukat, és azt, hogy kitűnő volt az együttműködés a hosszú folyamat során. Végül szeretném felhívni a figyelmüket a következő lépésekre. A tanács megígérte, hogy konzultálni fog a parlamenttel, még akkor is, hogyha ezt a szerződés nem írja elő. Ez az, amit az előbb mondtam, mikor megadta nekem a szót. Nyilvánvaló, hogy a dokumentum, amit a tanács majd véleményeztetésre megküld nekünk, az a korábbi tárgyalások eredményeként születik meg. Tehát ahhoz, hogy ez a csomag a plenáris elé kerülhessen, egy konzultációs folyamatra van szükség. Rapportőrként én ennek a bizottságnak azt javaslom, hogy pozitív véleményt adjon erről a dokumentumra, Kérem eh, a támogatását a, ennek a bizottságnak, hogy gyorsan tudjunk előrelépni. Következő napokban elkészül egy új jelentéstervezet, ebben javaslatokat teszünk, hogy tovább javuljon a szöveg. Jövő héten talán a LIBE is ezt eh, jóvá hagyja, és akkor nagyon gyorsan a plenáris elé kerülhet az egész csomag. Köszönöm. For all your efforts, uh... Köszönöm szépen köszönjük a kitartását és a türelmét, és köszönjük azokat az eredményeket, amelyeket elért ezzel az álhatatos kitartó munkával. Azaz tehát egy első olvasatos megoldást keresünk. Ketten kértek szót. Andrew úr és Danuka úr, mások nem, akkor lezárom a felszólalók listáját. és kérem, hogy mindenki fogja magát rövidre egész délután. Encsúr, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni mindenkinek, aki részt vett ezekben a tárgyalásokban. Nagyon jó együttműködést folytattunk, és különösképpen köszönettel tartozom Carlosnak és Renátának, hiszen kitűnő munkát végeztek a tanácssal való tárgyalás során, amely most már negyedik éve zajlik, ugye negyedik éve zajlik ez a folyamat. A következőt szeretném elmondani. Mint minnyáján tudjuk, ez nem egy tökéletes megoldás, de egy nagy lépés, a fontos irányba tett nagy lépés. A Schengeni térség get idáig egy kormányközi módon szabályozták a múltban. Most pedig a bizottság és a parlament is részt vesz, és ilyen módon egy európai módon ö, igazgatjuk a Schengeni térséget. Azt gondolom, hogy a bizottság fontos szerepet kell, hogy játszon. Carlos maga is elmondta ezt. Az éves és a több éves értékelés szempontjából ez nagyon fontos. és a lehetséges follow-up vagy nyomonkövető jelentések számára is ez nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy a Schengeni értékelés modalitásainak megváltoztatása mindenképpen pozitív eredmény lesz, hiszen ezzel megerősíthetjük a béke térségének, a béke térségének működését minden európai állampolgár számára. Ami pedig az határellenőrzési mechanizmust illeti, ez nagyon fontos kérdés, hiszen meg kell akadályozni, hogy a 2011-es helyzet létrejöjjön, amikor a tagállamok a saját kedvük szerint újra bevezették a határellenőrzést. Tehát ez egy jó megállapodás a Schengeni térség számára, és remélem, hogy se a LIBE szakbizottság, se a plenáris számára nem jelent ez majd problémát. Köszönöm szépen. Köszönöm, Danuk asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Persze, először is nagyra szeretném értékelni Carlos Coelho és Renata Weber munkáját. Carlos itt van, Renata Weber nincs itt. Több mint egy éven keresztül vitattuk meg ezeket a kérdéseket, a javaslatokat, és kerestük az európai megközelítést. Ugyanakkor tegnap már a trialógus során, és aztán most elmondtam, és most is meg szeretném ismételni, hogy legalábbis a libe tagok szintjén a mi frakciunkban se az egyik, se a másik jelentést nem tudjuk támogatni. Frakció szinten kell majd döntenünk jövő héten, de azt hiszem, hogy erről beszámolhatok, hogy ez a mi álláspontunk. az európai megközelítés pártján voltunk a határkódex módosítása területén, illetve az értékelő mechanizmusok bevezetése területén. Ami pedig a határkódex módos, a Weber, tehát a határkódexel foglalkozó Weber jelentés módosításait illeti, valóban vannak garanciák beépítve, de továbbra is úgy gondoljuk, hogy ezek a változások nem lehetnek csupán kozmetikai természetűek. Hiszen, ahogyan Encsukolaga is mondtam, uniós megközelítésre van szükség. Sajnos a bizottság nem védte meg ezt az uniós megközelítést. Ennek ellenére úgy gondolom, úgy gondoljuk, hogy a parlamentnek előre kell haladni a dosszié tárgyalásával, és ezért nem vagyunk elégedettek az eredményekkel. Mindazzal, ami most a vita tárgyát adja, és ezért mondom, egyelőre csak úgy hiszem, hogy nem fogjuk tudni támogatni ezt a kompromisszumot. Ami pedig a Coelho jelentést illeti, Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a jogalap megváltoztatása nem volt egy helyes meg, megoldás, mi több, hogy a 77. cikk jobb jogalapot jelentene. Sajnos a parlament jogi szolgálata feladta ezt a munkát, és így jött létre ez a helyzet, amelyet ismerünk. Legnagyobb aggályunk az, hogy az illegális bevándorlásra való kitételi szerepel itt a szövegben. Migrációs hullámokról, migratory flows, migrációs áramlásról beszélhetünk, de az illegal, illegális szót ne használjuk. Ez tehát a mi kompromisszumos felvetésünk. És mint hogy ezt nem fogadták el, ezért nem tudjuk támogatni ezt a szöveget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Morsz Hamár asszony a bizottság részéről kéri a szót? Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Malmström biztos asszony tegnap azt mondta, hogy a bizottság épp annyira elégedett vagy elégedetlen, mint önök szívesen mentünk volna tovább, de hogyha visszatekintünk egy évvel előre, egy évvel a múltba, akkor látjuk, hogy milyen nehéz volt a helyzet, nagy feszültség volt a tanács és a parlament között, és egy év alatt meg tudtuk haladni a különbségeket, és két olyan jogalkotói norma szövegjavaslat van az asztalon, napirendünkön, amelyek a mechanizmust és a helyzetet javították, annak érdekében, hogy Coelho úr elmondta, hogy ez egy új európai mechanizmus legyen, illetve hogy a súlyos határproblémák felmerülése esetén európai szinten lehessen visszavezetni a határellenőrzést. Engedjék meg, hogy még megemlítsem, hogy a bizottság folytatja persze a Schengeni térség működését felmérő két éventéként elkészített jelentést, és hamarosan publikáljuk ezt a jelentést, melynek alapján minden intézmény tudja folytatni vitát, és meg tudjuk erősíteni bizalmat a Schengeri térségben. Köszönöm szépen. Ezzel levzárjuk a vitát. Koaljó úr, kérje szót? Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért, a támogatásokért, és nem tudom, hogy Danuka asszony miért elégedetlen az eredménye. Én jobban szerettem volna, hogyha együtt döntésre kerül sor ebben a témában. És tegnap az elfogadott megfogalmazás, az nem teljesen nyerte el a tetszésemet természetesen, de mindig vannak olyan részek, amelyek nem annyira tetszenek nekünk. Az illegális bevándorlás témakörében pedig összhangban vagyunk azzal a szakbizottsági koncepcióval, hogy nem hagyjuk, hogy az illegális személyekhez kapcsolódó szóvá váljon. Tehát nem beszélünk illegális bevándorlókról, illetve illegálisan tartózkodókról. De ugyanakkor a szerződésekben szerepel ez a kifejezés, az illegális bevándorlás, vagy illegális migráció. Tehát nehéz elérni, hogy töröljék, mert akkor a tanács azt mondja, hogy töröljük először a szerződésbe. Mindenképpen a hatály bővítését el tudtuk érni. Elfogadta a tanács, hogy nem csak az illegális migrációt foglaljuk bele a szövegbe a szerződés szerint, hanem a Frontex mandátumának a többi részét is, amit a parlament kiegészítésképpen kért. Tehát mindenképpen jobb lett a helyzet. Megértem az álláspontját, és köszönöm szépen az ön együttműködését nagyon jól és következetesen alakult a folyamat során az együttműködésünk, de ugyanakkor arra kérem, hogy gondolja végig, mi lenne a célra vezetőbb. Ragaszkodni a kormányközi megoldáshoz, amiről most már tudjuk, hogy nem működik, vagy pedig azt az előremutató parlament és tanács által is elfogadott módszert kövessük, ami Európa fejlődését szolgálja. Tehát a mérleg két serpenyőjébe téve a hibákat, hiányosságokat, tévedéseket, én úgy gondolom, hogy az új rendszerünk a sokkal jobb azért, mint a régi. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Tehát e-mailben megkapják hamarosan, még ma vagy holnap a tagok a szöveget, a megállapodás szerint, illetve Coelho úr ajánlását. A módosítók határideje mostantól jövő kedd délig tart, és a lehető legrövidebb időn belül ezt követően június 6-án vagy 10-én megtartjuk a szavazást, és Strasbourgban azt hiszem. Ezzel az ülésünk végére értem, ha csak valaki az egyebek keretében nem kíván valamit a napirendre fölvetetni, javasolni, de amennyiben nem, akkor köszönöm szépen.